Reméljük a résztvevők száma még növekedni fog. Nagyon örülök, hogy Jean Asselborn, a luxemburgi nagyhercegség külügyminisztere a soros tanácsi elnökség képviseletében körünkben van, és a bővítéssel kapcsolatban megosztja velünk gondolatait. Arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy Tbilisiben, Kievben, Moszkvában volt az elmúlt napokban, úgyhogy kérem, hogy ezzel kapcsolatban is számoljon be a tapasztalatairól, különös tekintettel arra, hogy a mi ukrajnai delegációnk is a jövő héten Kievbe és Tbilisibe fog látogatni, tehát hasznos lesz az információ. Külpolitikailag meg kellett élnünk egy-két dolgot ezen a héten. Libiában is megszületett a megegyezés, a macedóniai bővítési eh, folyamat, ugyanakkor a választásokig egyenlőre szünetel, majd meglátjuk, hogy az iráni kérdés természetesen ennek a hétnek a fénypontja. Úgyhogy az én szemszögömből nem csak rossz hírek születtek ezen a héten, ezt is meg kell, hogy állapítsuk, hogy a görög kérdés az most jó hír vagy rossz hír, azt én magam sem tudom még megítélni. Valószínűleg nem lesz ezzel kapcsolatban egyöntetű a véleményünk. Asselborn úr 5 perccel 4 óra után el kell, hogy hagyja a termet, mert hogy képviselnie kell a főképviselő asszonyt egy kiküldetésen, úgyhogy kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időt, hogy az idő keretet be tudjuk tartani a luxemburgi soros tanácsi elnökség között. Bizonyára többször lesz alkalmunk, eh, hogy találkozzunk vele. A posztfak tanácskozás eh, során is nyilván itt lesz, amennyiben a főképviselő asszony nem lesz eh, abban a helyzetben, hogy ide látogass. Úgyhogy remélem akkor majd te fogod kifejteni a dolgokat. Parancsolj, megadom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, talán németül kezdeném, kedves Elmár, megkérdezted, hogy Kiev, Tbilisi és Moszkva tengelyen mik történtek. Hogy egy pozitív hírrel kezdjem, tudjuk, hogy a rigai csúcson olyan csúcsot éltünk meg, ahol egyfajta frusztrációt láthatunk különböző országok részéről a keleti partnerség eh, keretében, de az Európai Unió bizonyos tagállamai is frusztráltságot mutattak. Tudnunk kell, hogy a német eh, társulási egyezmény, társulási szerződés három eh, országot érint, Moldáviát, Grúziát és természetesen Ukrajnát. Megkíséreljük a bizottsággal együttműködve, és már el is kezdtük ezt a munkát, hogy ennek a három országnak a számára a társadalási szerződést már egy a soros elnökségünk alatt tartott ülés keretében implementáljuk, és ennek a társulási szerződésnek a végrehajtását elősegítsük. Ez egy olyan kérés, amivel hozzám fordult a grúz tárgyalófél. Természetesen a fő téma, hogy ezt nagyon röviden bemutassam, az Moszkvában, aztán Kievben és Tbilisiben is, az az volt, hogy mi zajlik, vagy mi zajlott uh, Ukrajnában. Ami az én saját benyomásomat illeti, nekem az a benyomásom, hogy a Minszki egyezménynek az értelmezése teljesen más Moszkvában, mint az európai országokban, és természetesen más, mint ahogy azt Ukrajnában értelmezik. Miközben Moszkvában inkább a második, harmadik, 17-es, 18-as, 23-as cikkeire tekintenek, amikor a részleteket nézzük, akkor a Minsz, addig a Minszki egyezményben természetesen az is rögzítve van, hogy tűzszünetet hirdessünk meg, politikai eszközöket felépítsünk egy tűzszünetet. Úgy gondolom, hogy ez a fajta vélekedés, vagy ez a fajta meglátásmód Moszkvában jelenleg nem az uralkodó álláspont. Porosenko elnökkel Kievben tárgyaltam, két jó hírem van. Az egyik, hogy ha kis szerencsénk van, és ráfordítjuk a kellő energiát, akkor júliusban már készen lesz az első olvasata az alkotmányos reformnak, Itt például a területi autonómiát érintő rendelkezések, az önkormányzatiságot érintő rendelkezések is meg lesznek, és akkor első olvasatban ezt ki lehet pipálni és nagy a remény arra nézve is, hogy a választási jog, a választási törvény is ősszel már módosítva lesz. Tehát két jó hír, két jó útirány, amivel el lehet indulni, és amit persze mi is támogatunk. Amit ami nekem Kievben feltűnt az általános beszélgetések során, az a korrupcióval szembeni harc. A korrupció nagyon-nagyon jelen van ebben az országban, ezt Poroshenko eh, elnök tudja a legjobban. És minden, amit meg lehet tenni, azt természetesen a misszió vezetők, az európai misszió vezető, eh, az Európai Külügyi Szolgálat kievi misszió vezetője eh, elmondása szerint is megteszik. Itt meg kell törni a monopóliumokat, az oligarcháknak a hatalmát, és természetesen a rendőrségen és az igazságszolgáltatáson, a bűldözésen és az igazságszolgáltatáson keresztül kell fellépni a korrupcióval szemben. Hát az akarat megvan erre, és meg vagyok győződve arról, hogy Ukrajnában megvan a motiváció, és hogy meg ki kellene alakulni annak a motivációnak, hogy a gazdasági perspektívákat, a szociális perspektívákat újraépítsék. Ez jelenleg nagyon nehéz. Tudnunk kell, hogy ez egy olyan ország, ahol háború folyik, ahol a helyzet destabilizálódott, és Ukrajna maga sem tudja, hogy hogy néz ki a jövő, ezért olyan fontos, hogy mindezek ellenére a Minszki csoport, a Minszki koncepciót fenntartsa, és annak végrehajtása érdekében nyomást gyakoroljon minden fronton, hogy Moszkvában újra gondolják a dolgokat. Frederika Mogherinnek a feladata ez most itt Európában, de a mi soros elnökségünkön keresztül mennek a dolgok. 2016. januári lettek hosszabbítva a szankciók, ezen véleményem szerint nem fogunk változtatni, ha csak nem a Minszki egyezmény végrehajtásával kapcsolatban teljesen újra nem gombolják el a kabátot Moszkvában. Amit ide el kívántam hozni az Európai Parlamentbe az az, hogy Tbilisi-ben nagyon pozitívan csalódtam, pozitívan meglepődtem, ugyanis ott megkísérlik az társulási szerződést végrehajtani, abszolút fontos, hogy ebben támogassuk uh, Kievet. Amikor a dél-oszét határon jártam, ott láttam, és újra felfedeztem azokat a szomorú képeket, uh, amiket Európában is láthattunk egyszer, a szöges drót például, amelynek két oldalán a katonák néznek farkas szemet egymással, uh, az embereket kontrolláló rendőrök, és ahol az államhatár kettivág falukat. Európai Unióként természetesen ezeket az úgynevezett eh, konfliktusokat nem szabad, hogy szem elől tévesszük. Most pedig átérek francia nyelvre. És itt szeretnék három országra koncentrálni, összpontosítani, Montenegró, Szerbia és Törökország kérdését vetném fel. Ezek olyan tagjelölt országok, amelyekkel már nyitva vannak a tárgyalásaink, és szeretnénk ezzel haladni. Luxemburgot mindenki ismeri, mert nagyon nyitott ország, és most szeretnék arra emlékeztetni, hogy ezeket a tagjelölt országokat hét informális találkozóra invitáltuk a elnökség alatt. Ez egy kicsit több, mint ami korábban volt szokásos. Ezt azért szerveztük így, mert szeretnénk, hogyha a tagjelölt országok jobban megértenék a tartalmi kérdéseket, és így aztán a július 9-e, illetve 10-ei külügyi tanács figyelembe tudná venni ezeket a kérdéseket, aztán területi kohézia novemberben kerül napirendre, és még majd júliusban is az Európa és ezen országok kapcsolatairól fogunk eszmét cserélni. Törökország szintén, Törökországot szintén meghívtuk holnap és holnap után, ide Brüsszelbe és Luxemburgba. Aztán december 7-én és 8-án Szerajévóban lesz még egy találkozónk. 2015 második szemesztere más fórumokban is gazdag, gazdag lesz, Például az ENSZ miniszteri közgyűlésére gondolok júl, szeptember közepén, azután december másodikán és harmadikán az EBS, e COP találkozók Párizsban, és decemberben a WTO Nairobi találkozójára kerül majd sor, tehát ezeket mindenképpen figyelembe kell venni, és fontosak ezek az alkalmak arra, hogy nemzetközi szinten egymással egyeztessük álláspontjainkat. Nem fogom elfelejteni azt sem, sőt talán ezekkel, ebből kellett volna kiindulnom, a Tesszaloniki csúcs 2003-ban mondta ki azt, hogy a balkáni országok jövője az Európai Unióban képzelhető el. A jelenlegi politikai kontextusban az Európai Uniónak és a tagjelölt országoknak is nagyon sokat kell dolgozniuk, mert a választott európai úton fejlődniük kell annak érdekében, hogy készen álljanak, amikor az EU is készen áll arra, hogy felvegye őket. Fontos, hogy fontos reformok valósuljanak meg a biztonság, stabilitás, prosperitás területeivel kapcsolatban. A luxemburgi elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a folyamat tovább haladjon, és megpróbáljuk mind a 28 tagállamot összekovácsolni ebben a kérdésben. Tehát van egy éves bővítési csomagunk, ez október 14-én lesz majd nyilvánosságra hozva, és ez most itt a lényegre fog összpontosítani gazdasági kormányzás, jogállamiság és közigazgatási reformok. Ez egy új módszertan, aminek az a célja, hogy a következő években majd ezt még tovább finomítsuk, és az éves végkövetkeztetéseinket is majd az általános ügyek tanácsában december 15-én fogjuk elfogadni a bővítéssel kapcsolatban. Tudom azt is, hogy a parlamentközi párbeszéd mennyire fontos annak érdekében, hogy partnereinkkel megfelelő együttműködést tudjunk kialakulni. Lehetőség nyílik majd arra is, hogy az Európai Parlament és a Szerb Parlament közös tanácskozást tartson októberben október végén Törökországgal, és novemberben pedig Montenegróval fogjuk ezt a gyakorlatot megismételni. Nézzük most országról országra haladva a helyzetet. Montenegró. Az alapjogok tiszteletben tartása rendkívül fontos az európai értékek szempontjából, éppen ezért teljes mértékben osztjuk azt a kérdéskört, amely az alapjogokra és az igazságszolgáltatásra vonatkozik, valamint az igazság, biztonság kérdéseinek összehangolását igazságszolgáltatással kapcsolatban. És minden bizonyal a, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos Európai Bizottsági jelentést majd nagy figyelemmel kísérik Montenegróban. Ezen kívül fontos a cselekvési tervek megvalósítása. Négy új fejezetet nyitottuk meg a lett elnökség alatt, és ezzel 20 fejezetben kezdtük meg a tárgyalásokat. Reméljük, hogy ezeket, hogy még további fejezeteket tudunk majd megnyitni 2015 végéig, és elő tudjuk mozdítani ezt az egész témát, persze figyelembe véve az egyhangúság elvét a tanácsban és figyelembe véve azt is, hogy Montenegro mit tud tenni olyan kulcsfontosságú területeken, mint a jogállamiság. Százszázalékos a montenegrói hozzáállás a kül- és biztonságpolitikás politikai um, álláspontjaink átültetésével kapcsolatban. Szerbia jó lenne, hogyha további két fejezetet tudnánk megnyitni a Szerbiával folytatott tárgyalásokban, ez a 24-es és a 23-as fejezetek a jogállamiságra vonatkoznak, és Belgrád, illetve Pristina közötti párbeszédet is nyomon követjük. Reméljük azt, hogy a 35-ös fejezetet is meg tudjuk majd minél hamarabb nyitni. Az elnökség azt is reméli, hogy más fejezeteket is meg lehet majd nyitni, talán a mi elnökségünk alatt, talán majd később, és természetesen szívesen vesszük az összes vitát a tanácsban is, természetesen tiszteletben tartva az egyhangúság elvét. A 32-es fejezet a pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatban technikailag készen áll arra, hogy hamarosan megnyissuk, Azonban a sikert nem lehet összhangba állítani, vagy kizárólag a megnyitott fejezetek számával magyarázni. Én úgy gondolom, hogy ez a mostani év nagyon sikeres volt, akkor, hogyha a szerb állam tovább közeledik az Európai Uniós sztenderdekhez és kritériumokhoz. Amennyiben a szerb állampolgárok is úgy gondolják, hogy erre szükségük van. A normalizáció Szerbia és Koszovó között, valamint a balkáni területen az együttműködés erősítése. A stabilizációs és csatlakozási tárgyalások minden bizonyal új fejezetet fognak nyitni a országaink kapcsolatai között. Június 7-e óta várjuk Törökországban az új török kormány megalakulását. A következő 45 napban erre minden bizonyal sor kerül, és szeretnénk velük konstruktív és pragmatikus módon erősíteni a Törökország Európai Unió közötti kapcsolatokat. Annak érdekében, hogy partnereit megismerje az Európai Unió ebben a régióban, ahol egyre komplexebb a helyzet. Úgy döntöttünk, hogy a bővítéssel kapcsolatos munkacsoport szeptemberben Törökországba fog látogatni. Csatlakozási folyamat úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos annak érdekében, hogy Törökországot az Európai Uniós értékekhez közelebb hozzuk. Láttunk egyfajta dinamikát Törökországgal kapcsolatban. Például a török álláspont kialakítása a 17-es fejezettel kapcsolatban, ez a politikai, illetve ez a monetáris és gazdaságpolitikára vonatkozik. Szeretnénk, hogyha ezeket a fejezeteket be is tudnánk zárni a következő hónapok során. Nagyon sok reformra van szükség, főként a jogállamiság területén, illetve a szabadságjogok, alapjogok területén. És itt a munkánknak figyelembe kell venni ezeket a fontos paramétereket. A luxemburgi elnökség nagyon örül annak, hogy sikerült Cipruson ismét felvenni a tárgyalásokat, és a dinamika pozitív kezd lenni. Fontos ugyanis az, hogy az összes érintett fél erőfeszítéseket hozzon egy hosszú távon működő megoldás előmozdítása érdekében. Ez az Európai Unió és Törökország számára is fontos cél. A felnökség nyomon fogja követni a belső liberalizáció, vízumrendszer, az vámunió kérdéseinek modernizációja, de ez biztos, hogy már más elnökségekre is átnyúló feladat lesz. Nagyon sok lehetőség lesz annak érdekében, hogy az Európai Unió és Törökország közötti kapcsolatokat továbbfejlesszük. Szerbia, Montenegróval ugyanezt tudom elmondani, és reméljük, hogy eredményeket is fel tudunk majd mutatni. Egyébként már hosszú hónapok óta Luxemburg felvette a kapcsolatot az Európai Parlamenttel, hogy a következő hónapok során az együttműködés zökkenőmentesebb legyen. Úgy gondolom, hogy a tanács és a parlament közötti egyeztetés igen fontos, annak érdekében, hogy az európai értékek, az európai üzenetek egységesen jelentkezzenek a külföld felé. Nem a bizottság, a parlament vagy a tanácsról, illetve a tagállamokról beszélünk külön, nem, Európai Unióról beszélünk. És remélem, hogy kollégáimmal együtt meg fogjuk tudni valósítani ezt a gyümölcsöző, pragmatikus, közeli együttműködést a következő hónapokra vonatkozóan, és még mielőtt befejezem, szeretnék gratulálni két korábbi kollégámnak, Eduard Kukánnak és Weigel az úrnak, illetve Howell úrnak, akik július 14-e és 15-e közötti éjszakán sikeresen megoldották azt a válsághelyzetet, amely Macedóniával kapcsolatban mutatkozott, ez egy volt jugoszláv köztársaság, és úgy gondolom, hogy ez a munka rendkívül hasznos volt, a kormánya az év végén átadja a stafétabotot, a miniszterelnök szintén, lesz egy átmeneti kormány, és választásokat fognak előkészíteni. Április 24-ére tűzték ki a választásokat a következő évben. Ez rendkívül fontos, Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen barátaimnak ezt a fontos munkát. Köszönöm. Dankeschön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hauit kolléga kért először szót. Gratulálni szeretnénk a sikereihez Szarajevóban. Skopjában javítja Hauit úr. So if Mr. Weigel's not with us. Eder Kugán kollégám itt van, de Weigel kolléga nincs itt. De hogy tényleg itt vagyunk-e, nem világos, hiszen uh, egész éjszakában menően folytatódtak ezek a megbeszélések, és voltak nem könnyű elemei, amiről az imént beszámolt. Nagyon-nagyon súlyos volt a helyzet, nehéz volt a feladatunk, és Edward is majd szól néhány szót ezzel kapcsolatban. Nagyon nehéz volt egyeztetni a különböző felek között, nagyon aktív diplomáciára volt szükséges. Küzdte nagyon hálásak vagyunk, aki meghívott bennünket, hogy támogassuk, és azt gondolom, hogy vannak tanulságok, amiket le kell vonnunk, tehát a parlamenti diplomácia azt gondolom, hogy enyhítheti a folyamatot, mint ahogy ez meg is történt ebben az esetben. És nagyon gyakran tűnt úgy, hogy nem fogunk sikere jutni. Öt napon át tartott az egyeztetés, ez igen hosszú idő, de a végén mégis sikerült megállapodni. Azt gondolom, hogy folytatni kell a nemzetközi érdeklődést, tehát nem egy olyan ügyről van szó, amit lezártnak tekinthetünk, tehát egy szakadék szélén álló helyzetet mentettünk meg, de azt gondolom, hogy nagyon sok nemzetközi figyelemre lesz szükség, szükség majd a jövőben is Skopjében a nagykövetekkel erről beszéltünk, nagyon fontos a politikai támogatás a tanácsban, és mindez nagyon-nagyon fontos lesz a jövőben is. Tehát akik nem ö, követik a helyzetet olyan szoros figyelmet, is a támadás volt Skopjéban. Harminc ember veszítette életét. Lehet, hogy a számadat nem pontos, 24 órán keresztül harcok voltak. Én ellátogattam később a helyszínre, a szörnyű halált haltak az emberek ott, és nem számítottunk erre ebben a térségben, ebben a régiókban. Hán úr, amikor beszélt a politikai pártokkal Skopjéban, akkor felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon fontos, hogy Görögország is elmozduljon. Fontos, hogy a balkáni országok bővítési folyamatán megfelelően tartson. Bizonyos dolgokért nem vagyunk felelősek, amik ebben az országban történtek, viszont azért igen, hogy milyen klímát teremtünk ahhoz, hogy jó irányba haladjanak a dolgok. Én ezt mindig elmondom az éppen soros elnökségnek, mert nagyon fontos megtennünk mindezt, amit megtehetünk, és hogyha a bizottság készít majd ajánlást, akkor fontos, hogy ennek következményei legyenek, és ezt lépések kövessék. Az első kérdés Törökországról szólt. Nem lehet még látni azt, hogy jók vagy rosszak voltak-e ezek a választások. Fontos megjegyezni azonban azt, hogy zöggenőmentesebben történtek a választások, köszönhetően részben az EU-s diplomációnak és bekapcsolódnak, és ha a kurd párt nem jut be esetleg a parlamentbe, nem teljesíti a küszöböt, úgy etnikai konfliktusok is várhatóak, tehát nagyon fontos erre a kérdésre is odafigyelni. Végezetül pedig az egy oka annak, amiért aggódunk a Balkán miatt, a destabilizáció, a keletről érkező versenyhelyzet. Nem szeretnék éles retorikát alkalmazni ebben a kérdésben, de elképzelhető, hogy ez a térség, amire azt gondoltuk, hogy európai perspektíva vállalható számukra, és mégis vannak egy-két éven fel, belül felmerülő aggályok, tehát amelyben nem kapnak tényleges perspektívát ezek az országok, tehát fontos, hogy ezen elgondolkozzunk, én a déli részeken ennek láttam lenyomatát, és nem szeretném azt, hogyha három-négy év múlva azt kéne megállapítanunk, ezek az országok elfordultak Európától, illetve ne, nem szeretném, ha olyan diplomáciai problémák merülnének fel, amelyekkel szemben most felléphetnénk. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözölni szeretném Hasselborn urat. John Hasselborn élő példája annak, hogy a stabilitás, a folyamatosság és a megbízhatóság hogyan egyesíthető, nem udvariasságából mondom ezt, ismerem őt, és egy kis túlzással mondhatnám azt, hogy az euró, hogy Európának már nagyon hiányzott egy ilyen soros uh, luxemburg elnöksége, nagyon professzionális soros elnökség, hiszen az ilyen nehéz időkben pont erre van szükségünk. Ön ezt plusz felelősségként uh, fontos, hogy vállalja, és ne uh, pusztán um, dicséretként érzékelje. Reméljük, hogy az önök soros elnöksége segíteni fogja majd az előrelépést. Mindennyiunknak nagyon szüksége van erre jelenlegi helyzetben, ami Macedóniát illeti, csak egy szót szeretnék mondani. Nagyon nehéz volt megállapodás jutni, már meg csodál határos módon sikerült azonban ezt elérni, és még ennél nehezebb lesz mindezt megvalósítani. Tehát mindannyiunknak összfontosítanunk kell, és nagyon fontos nagyítóval követnünk azt, hogy a megállapodás hogyan valósul meg elnézést, hogy elkésztem, elkésztem az ülés elejéről, nem hallottam az önbevezető gondolatait, de ami elhangzott a Balkán térséggel kapcsolatban, az mind nagyon fontos, és örülünk annak, hogy a jövőbeni bővítések alkalmával Montenegrónak, Szerbiának, a nyugat-balkán térségének jelentős figyelmet szentelnek. Hogyha pessimista az ember, akkor erre találunk érveket, és ha optimista ugyanúgy. De azt gondolom, hogy ennek a régiónak világos döntésre van szüksége mi oldalunkról, érezniük kell azt, hogy számítunk a a jövőben jövőtési folyamatokra nem adunk engedményeket, de amennyiben ők megérdemlik, és látjuk valóban annak bizonyítékát, hogy ők teljesítik a feladataikat, úgy ezt honorálni kell, és abban biztos vagyok, hogy az önök elnöksége sikeres lesz. Sok sikert kívánok ehhez a munkához. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm miniszter urat az ülésünkön. Gratulálni ezt szeretnék a soros elnökségükhöz. A bővítéssel kapcsolatban van néhány gondolatom. Ön elmondta azt, hogy nagyon fontos azt a rossz érzést megszüntetni, amely bírtunk még a mandátum elején, mintha az volt a problémánk, hogy nem történt semmi a bővítés kapcsán úgy tűnik, hogy a, az önök hozzáállása ezt a folyamatot segíti. Második megjegyzésem. Szeretnék néhány szót hallani elképzeléseikről a szerb-horváciai felépéssel kapcsolatban. A biztonsági tanács határozata Szebrenicával kapcsolatban nem volt siker, és ez problémát jelent, ami az igazságszolgáltatást illeti. Köszönöm szépen! Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy Zsön Hasselborn már második eh, elnökségét tölti, mint eh, külügyminiszter. Két kérdésem és megjegyzésem van. Az első kérdés a maláj gép eh, lezuhanásához kötődő katasztrófára utal, amelyet lelőttek, a nyomozás tart. Az első lépések már bemutatták azt, hogy ki lehet a valószínűsíthető felelős, és ennek a nyomozásnak az eredménye valószínűleg az önök soros elnökségre esik. A kérésem a következő, hogyha a nyomozás arra az eredményre vezet, és konkrét választad majd arra a kérdésre, hogy ki volt a felelős, ki volt a bűnös, a, ki volt a felelős a tragédiáért, akkor milyen lépéseket amit tehetnek, illetve kell, hogy tegyenek az EU-s tagországok válaszként. Második kérdésem. Ön említette, illetve Luxemburgi Soros Elnökség programjában szerepel az, hogy céljuk az EU jelenlétének erősítése a gavarés szintéren, és ha megnézzük az EU-s képviseletek hálózatát, akkor ez nagyon fontos elem milyen típusú fejlődést látnak, és van még egy nyitott kérdés, ez pedig a konzuláris segítségnyújtás, az EU-s képviseletek segítségnyújtása nagy katasztrófák esetén. Ezt a konzuláris feladatot, konzuli feladatot olyan betölthetnék-e esetleg az EU-s képviseletek, delegációk? Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is sok sikert kívánok Önnek, Szelborn úr, a következő időszakra, és köszönöm szépen a nekünk bemutatott munkaprogramját is. Szeretnék visszatérni eh, a fejtegetéseinek az elejére, amikor is Ukrajnáról beszélt, és azt mondta, hogy nem túl régen volt Ukrajnában ott, hogy az igazságszolgáltatás reformjával, a korrupcióval, egyáltalán az alkotmányos reforma kapcsolatban újra és újra szóba kerülnek a problémák, és újra és újra azt halljuk, hogy persze belekezdünk végre, tudjuk, hogy ez fontos, de hát ez ugye sok időt igényel. És most azt látjuk, hogy már évek óta tart. Ebben az összefüggésben egy más kérdést tennék föl, amely az adósság csökkentés vagy adóság elengedés helyzetével kapcsolatban újra és újra felmerül. Tudja-e, hogy milyen stádiumban vannak ezek a tárgyalások, és tudja-e, hogy az önök önmaga által is említett problémák, így például a korrupció miatt, és nem utolsó sorban a Görögországgal kapcsolatban folytatott vitá miatt is, Ukrajna esetében adott esetben más mércével kell mérni, vagy adott esetben már most is más mércével mérnek. Thank you, Chair, and uh, thank you. Köszönöm szépen. Itt vagyok. Messzerics úr vagyok, elnézést. Most voltam először trialóguson, hát ö, azt nem lehet onnan elkésni. Persze biztosan nem ö, minden bizonyal nem éri váratlanul ez a kérdés. Mi a véleményük a koszovói helyzetről, illetve a stabilizációs és társadalási megállapodásról, valamint van-e azzal kapcsolatban, van-e arra lehetőség, hogy ez, ezt le tudjuk zárni. Aztán itt van a Julex kérdés. Itt megint csak valamit tennünk kell, és mit kívánok önök tenni. És a harmadik kérdés esetleg Ciprussal kapcsolatban a tárgyalások meg fognak indulni. Vajon a diplomáciának vannak-e új lehetőségei, és vajon az Európai Uniónak lehet-e aktív szerepe ebben? Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, köszönöm kedves miniszter úr, hogy itt van velünk. Csak néhány rövid kérdésem lesz. Ön beszélt Ukrajnáról. Ezzel kapcsolatban felmerült bennem az a kérdés, hogy ön hogyan vélekedik Szakasvi úr kinevezéséről, Odessa kormányzójaként. Vajon ez még további konfliktusokat fog generálni a régióban, vagy pedig inkább pozitívumként értékeli ön ezt? Azután tárgyalások kérdése, a csatlakozási tárgyalások. Bosznia és az ottani zavargások, a srebenicai mészárlás megemlékezéseivel kapcsolatban lesznek-e ennek hatásai a jelenleg is folyamatban lévő tárgyalásokra és a szerb-bosnyák kapcsolatokra milyen hatása van ez ennek, és általános értelemben azt a kérdést is felszeretném tenni, hogy hogyan látja ön ennek a szemeszternek és egyáltalán az egész mandátumnak a sorsát. Juncker úr az elején azt mondta, hogy folytatjuk a csatlakozási tárgyalásokat, de hogy ez alatt a mandátum alatt minden bizonyal nem lesz további bővítés még. Ön úgy gondolja, hogy ez így lesz, vagy pedig elképzelhető, hogy lesznek új fejlemények, például Montenegro, talán mégiscsak hamarabb csatlakozhat, mint hogy vége lesz a mandátumnak. Köszönöm szépen Szakes Filivel kapcsolatban, boldogok kell, hogy legyünk, mert reméljük, hogy nem lesz olyan helyzet, mint Velencében vagy Odesszában. Osztravicsius kolléga kapszó. Köszönöm szépen. Örülök, hogy vilnius nem említették Szakasvili úr jelölt városai között. az, hogy az a kérdésem, hogy a felnökség teljes mértékben tudatában van a feladatának, önöknek sok tapasztalata van ebben, és minden bizonyal nagyon okosan, bölcsen fogják végezni ezt a munkát. Az első kérdésem a ti tippel kapcsolatos. Ez egy fontos folyamat, és nagyon sok frakció támogatja ezeknek a tárgyalásoknak a minél hamarabbi lezárását. De emellett engem az is érdekelne, hogy hogyan lehet erősíteni az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kapcsolatokat más területen, hiszen itt egy kulcsfontosságú időszakban vagyunk, minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy két ilyen nagy ö, szövetséges ö, szorosabbra fűzze kapcsolatait. Most ö, a másik kérdés a propaganda. Administratív kapacitásokat szeretnénk erősíteni, és a politikai megértést is, de ugyanakkor az a dokumentum, amelyet elfogadtunk, leginkább a politikára összpontosít, már pedig a propaganda nagyon fontos külpolitikai eszköz, amelyet gyakran alkalmaz az orosz szövetség a nyugati társadalmakkal szemben. Tehát tulajdonképpen a nyugati társadalmakat a propaganda propagandán keresztül mutatják be. Tehát hogyan tudjuk ettől megvédeni magunkat? Mert elképzelhető, hogy ebben az egész propaganda folyamatban láthatatlan áldozatok leszünk. Hogyan tudunk tehát ebben a, ezen a területen előrelépni? Köszönöm. Euh, merci pour le président. Donc, je vais commencer par... Köszönöm szépen. limitálnom kell a válaszaimat. El kell a repülőteret, ha nem tudom képviselni Mogherini asszonyt, az uh, lesz a karikom hülésén. Remélem éppen ezért megértik, ha rövid leszek. Ami a tétippeket illeti, tegnap az INTA szakbizottságban jártam, és két órán keresztül folytattunk vitát a TTIP-ről. Ha a véleményet kérdezik, én azt gondolom, hogy ez a téma igencsak konfliktusos továbbra is, európai szinten is. De minden attól függ majd, hogy képesek vagyunk egy új generációs ISDS létrehozni, már most is vannak jó irányba mutató jelek, és én bizakodok vagyok, bízom az Európai Parlamentben, hiszen az Európai Parlament nélkül nem lesz TTIP. Hogyha a tanács, a bizottság, bizottság a tárgyaló, de fontos a tanácsvélemény is nyilván. De azt gondolom, hogy itt a parlamentben hangzik el majd egy nagyon fontos döntés, hogy a végén igent vagy nemet mondanak például. Ami az usa életi illeti, Obama elnök a TPA-t létrehozta, a kereskedelem promotáló a hatóságot, a TPA-t, és az önök szakbizottságának nagyon fontos feladata lesz, illetve 9 szakbizottság dolgozott ebben a témában egészen idáig azért, hogy megfelelő megoldás szülessen. Ami az usa folytatott eh, együttműködést illeti, ezt szeretném mondani, hogy az elnök az elején elmítette, hogy tegnap született egy megállapodás az iráni atomfegyverekről, ez pedig egy példa arra, nagyon ritka példa, hogy az oroszok és az európaiak le tudnak ülni egy asztalhoz is, illetve kitartóak, 13 órán keresztül tartottak a tárgyások, és végül megszülethetett ez a nagyon fontos megállapodás a béke érdekében a világon. Ami pedig Ukrajnát illeti, Szakasvili, az elnök úr erre már részben reagált, hogyha Tűriszit nézzük, akkor itt van vonakodás, vannak, akik ezt értékelik, ugyanez vonatkozik az ukrán félre is. Én nem szeretnék beleavatkozni Ukrajna belügyelőjével, Parocsánkó hozta meg ezt a döntést, az elnök, és én sok sikert kívánok Ogyesszának. Ami Szebrenyicát életi Boszniát, el szeretném mondani, hogy láttam képeket a televízión, és találkoztam, mint az összes külügyminiszter néhány héttel ezelőtt Vucsis miniszterelnökkel. Azt gondolom, ő tudja azt, hogy mit akar, milyen irányba akar haladni, magatartása, példaértékű volt, nem reagált a provokációra, és remélem, hogy amit Ucsicstól hallottunk, a, mondott a, a bosnyák eh, miniszterelnöknek eh, Belgrádban, ez egy nagyon erőteljes jelzés, és az Európai Unióban látnunk kell azt, hogyha azt akarjuk, hogy megvalósítsuk mindazt, amiről eh, döntés született 2003-ban Tesszalonikban, akkor Szerbia nélkül nem lehetséges. Tehát fontos, hogy Szerbia folyamatos erőfeszítéseket tegyen, folytassa a pristinai partnerrel a tárgyalást. Ez rendkívül fontos, és Szerbia útját is meghatározza majd Európa felé. amikor szó volt illeti, illetve Ciprust is említették. Koszovóval kapcsolatban az, a, a stabilizációs és társasági megállapodás még nem került aláírásra, a munkák folyamatban vannak, és remélem, hogy hamarosan ez megvalósul. A luxemburgi elnökség adta mennyire lehetőség lesz, hogy ezt megtesszük. Ami Ciprust illeti, elnökként meghívtak Ciprusra, soros elnökség képviselőjeként, Ciprus délebre eh, fekszik, van egy észak és eh, déli része. Világos eh, üzeneteket hallottam, amelyek fontos, hogy mind a két félt arra bátorítsák, folytassák az eddigi fejlődést pozitív értelemben. A legutóbbi elnökségünk óta tíz év telt el, és már nagyon közel jártunk tíz évvel ezelőtt is ahhoz, hogy megállapodás szülessen. Mégsem született. Azt gondolom, most elérkezett a pillanat a két ciprusi része között, illetve a ciprusi elnök és a északi partnerek között sokkal pozitívabb a mostani dinamika. Ami Ukrajnát illeti, igen, hogyha Ukrajna erőfeszítéseiről beszélünk a korrupció ellen, illetve az alkotmányos reformról, az igazságszolgáltatás reformjáról, akkor nem szabad megfedkezni arról, hogy ez az ország tényleges fegyveres konfliktus ért meg területén. Nagyon fontos a parlament tehát támogatni Kievben, ugyanúgy, ahogy más politikai hatóságokat is, hogy folytassák erőfeszítéseiket, hiszen, hogyha a hatóságok, a kievi hatóságok, az ukrajna hatóságok nem tesznek erőfeszítést, akkor Európa ezt a reformot nem tudja helyettük megvalósítani. Tehát fontos, hogy nekik legyen elég energiájuk, bátorságuk mindezt megtenni. Tehát Ukrajnával kapcsolatban nincs szükség Herkátra, úgy érzem. Amikor Kievbe látogattam, a monetáris GMFL megállapodás született, és természetesen a nemzetközi segítségnyújtásra szükség van azért, hogy Ukrajna kikerüljön abból a gödörből, amelyben benne van, de másrészt azt is tudnunk kell, hogyha stabilizálni szeretnénk Ukrajnát, akkor ez nem, ezt nem fogják ingyen adni, úgymond, tehát fontos ebbe befektetni. Ami pedig Örülök, hogy látok korábbi műszeket, Fotiga Eduardot, és nagyon örülök ezeknek a régi kollégáknak is. New Yorkban én részt vettem a Szent Szülésen, biztonsági tanácsülésen egy évvel ezelőtt, és elindult egy felmérés, ezt egy nemzetközi független szervezet készítette. Ez a Nemzetközi Légiforgalmi Szervezet, akinek feladata volt a tanulmány elkészítése, és remélem, hogy ennek lesz eredménye. De azt most meglátni, megmondani, hogy mi lehet az eredmény, itt még nem mondhatok konkrétumokat. A Hollandia reméli azt, hogy a malágép lelövése miatt megtalálják majd a bűnöst, a felelőst. Tehát fontos megtudni ezt kideríteni, azt, hogy ennek a, a szörnyűséges tragédiának ki volt az okozója, és remélem, mint mindenki, hogy kiderül majd az igazság, illetve hogy az intézmények sikere járnak ami a konzuli feladatokat illeti, a konzulátusi feladatokat. Ez egy olyan vita, amelyet már tíz éve is lefolytattunk, nem sikerült még mindig megfelelő következtetésekre jutnunk. Én személy szerint azt gondolom, hogy, hogy az FKS-nek képesnek kell lennie arra, hogy konzuli támogatást nyújtson az európai polgárok számára földgolyó összes országában. Ennek vannak még akadályai, de ha ezeket sikerül elhárítani, nem tudom, hogy eljön-e ennek a napja. Azt gondolom, hogy hozzáállás kérdése is. Amikor az európai állampolgárságról beszélünk, akkor beszélnünk kell az európai intézményekről, az LKS pedig egy európai intézmény, tehát nekik feladatuk az, hogy segítsék az európaiakat, amennyiben problémáik merülnek fel más országokban vagy sürgős esetek merülnek fel. Még egy kérdés hangzott el. Anna Fatiga feltett egy kérdést, ami Szerbiát életi. Találkoztam a szerb belügyminiszterrel, a belügyminiszterek tanácsán, és elmondtam neki, de ő is tudja azt, hogy nagyon fontos a nemzetközi politikákat egységesíteni, Ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy Szerbia jelenleg nem tartja tisztelben pusztán 60%-át a döntéseknek. Ennek a helyzetnek javulnia kell, fontos, hogy ezen komolyan tovább dolgozzunk. Ami Eduard kérdését illeti, köszönöm szépen a dicsérő szavakat, én feltétlenül optimista vagyok. A problémák ellenére a Balkánon azt gondolom, hogy vannak nagyon reményteljes, pozitív dolgok is. Azt gondolom, hogy a párbeszéd Pristina és Belgrád között megfelelő eredményre vezethetnek, és remélem, hogy ez a kezdeményezés, amely Bosznia-Hercegovinában indult, illetve amelyet a németek és az angolok indítottak, Mogherini asszony és ezt reméli, tehát reméljük, hogy ez jó irányba mutat, és reméljük, hogy a bosnyákok elfogadják azt, hogy ők államban élnek, és nem három négy külön államban az országon belül, tehát ez nagyon fontos. Fontos tehát megoldást találni, Szarajabóban lesz majd egy találkozó, amely szintén előmozdíthatja ezt a témát. Ami pedig a következő, a korábbi Jóország Köztársaságot, Macedóniát életi gratulálni szeretnék, és Hán biztosnak is köszöntet szeretnék mondani. Nehéz volt ez a munka, öt napot tartózkodtak Szarajevóban, tárgyaltak. A probléma az, hogy az elnökségünk alatt meg kell próbálnunk felvenni a forralat a görögökkel, és egyeztetni kell velünk, tehát nem adhatunk jelölt státuszt egy országnak, és mondjuk kiderül, hogy tíz év alatt nem történik semmi. Nem mondom azt, hogy ez Görögország hibája, nem az én asztalom, de Görögország eh, helyzete eh, változhat, és emelhetőleg ez a helyzet javul az elkövetkezendő hetekben, tehát van erőfeszítés, és erőfeszítések történnek Skopjéban is, tehát fontos, hogy megoldásokat találjunk, és ne hagyjuk ezt az országot magára. Nyilván nem nézhetjük el azt, amikor egy gyenge lábakon álló jogállam kicsúszik, úgymond. De fontos, hogyha tehát, hogyha a jogállamiság szempontjából jobban integrált egy ország, akkor könnyebb megoldani a felmerülő problémákat, és de sok sokat kívánok kezdeményezésük, és hogy ez pozitív eredménye zárul. Köszönöm. Jean, Köszönjük szépen, Jean, a fejtegetéseidet. Jó utat kívánunk, és eh, reméljük, hogy nem sokára egészségesen viszont látunk. Áttérünk a következő napi rendi pontunkra. Mi is az? Az egyrészt az Európai Unió és tagállamai, másrészt a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerség és együttműködési keretmegállapodás. Barbara Lochbiller az előadó. Köszönöm szépen, elnök! a Vietnámmal kötendő megállapodásról kell most vitatkoznunk és döntenünk, hogy 25 év után az Európai Unió és Vietnám között helyreálljon a diplomáciai kapcsolat. Az egyezmény már három éve alá lett írva, de csak akkor fog hatályba lépni, hogyha valamennyi tagállami parlament és az Európai Parlament is áldását adja erre. Erre valószínűleg 3-5 évnyi idő lesz szükséges. Vietnám a szükséges ratifikációs folyamatot 2013. novemberében befejezte már. Európai oldalon nagyon hosszú idő van szükség a ratifikációra, és ez érthetetlen a partnerország számára, úgyhogy úgy gondolom, hogy a hosszadalmas ratifikációs folyamat problémáját Mogherini főképviselő asszonyal is meg kell vitassuk, és a közös kül- és biztonságpolitikai éves jelentés keretében is foglalkozni kell ezzel, nem csak ennek az egyezménynek az esetében, hanem úgy általában. A partnerség és együttműködési keret megállapodása képezi a keretét az EU és az Vietnám közötti kapcsolatoknak. 2012-ben voltak tárgyalások ez szabadkereskedelmi megállapodásról is. Az INTA szakbizottságai kollégák dolgoznak ezen. Ugyanakkor a szabadkereskedelmi megállapodással Ellentétben a partnerség és együttműködési keret megállapodása egyes cikke tartalmaz egy emberi jogi klauzulát, és azt mondja a hetedik cikke, hogy az emberi jogi klauzula záradék megsértésekor megfelelően be lehet avatkozni. A két szerződés közötti harmónia biztosítása érdekében fontos, hogy a, kül- hogy a szabadkereskedelmi megállapodás jogilag kötelező érvényjel vezesse be az emberi jogi záradék alkalmazását, és ezáltal súlyt kölcsönözön ennek a PCA-nek úgy gondolom, hogy ez pozitívan fogja megerősíteni az eddig végzett munkáinkat. A PCA esetében egy egyszerű igennel vagy nemmel fogunk szavazni, a kísérő részletesebb jelentés illetékes előadójaként én javasolom, hogy igennel szavazzunk. Hogyha ma erről beszélünk, akkor részletesen kell foglalkoznunk az európai és vietnámi partner közötti kapcsolatok kritikus pontjaival Eh, a beterjesztendő jelentés tervezetben pontos előírások vannak, és meg kellett azokban állapítsam, eh, hogy eh, ezek nagyon hosszúak, sajnos jelentés első tervezeti, első tervezeti több mint a felére kellett lecsökkentenem, és így sajnos bizonyos témákról csak röviden, másokról pedig egyáltalán nem tudtam szólni, úgyhogy nagyon remélem, hogy a társszerzők majd ki fogják teljesíteni az így kurtán maradt jelentésemet a saját hozzájárulásokkal. Vietnám az elmúlt évtizedekben a millenniumi fejlesztési célok területén jelentős előrelépéseket ért el így a szegénység leküzdés, a gazdasági fejlődés, a szociális biztonság, a foglalkoztatás, a képzés és az egészségügyi ellátás területén. A kormány ugyanakkor abban, annak is tudatában van, hogy a megújulási politikája, az úgynevezett tojmoly politika, bizonyos negatív fejleményekhez is vezetett, beleértve ebbe a szegények és gazdagok közötti egyre növekvő szakadékot, a környezetnek a rombolását. Itt jogszabályi beavatkozásra, kezdeményezésre van szükség, hogy a környezet rombolását azt meg lehessen állítani. A korrupció továbbra is egy nagyon súlyos probléma az országban. Ez a jelentés agodalmának ad hangot, a földtulajdonnal, a földtulajdon kisajátításával, a hatósági kisajátításával kapcsolatban a szabadságjogokat masszívan korlátozzák, beleértve a véleménynyilvánítási össze, egyesülési és, és egyesülési szabadságot is. A 175. helyen foglal helyet a sajtószabadsági index listán eh, az ország a 180 helyből. Nagyon sok sajtóorgánumot betiltva tartanak és 56 embert ítéltek halára az elmúlt időszakban. A folyamatos, jelentős emberi jogi jogsértések ellenére, vagy azok látán nagyon fontos, hogy az Európai Uniós ombudsman megnézze, hogy hogyan lehet emberi jogi szempontból kompatibilisé tenni a szabadkereskedelmi megállapodást. Nagyon remélem, hogy az Európai Unió és a Vietnám közötti kibővített együttműködést eh, ennek a partnerség és együttműködési keret megállapodásnak az alapján konkrét dialógushoz, konkrét párbeszédhez és konkrét előrelépésekhez fog vezetni, különösen a jogállamiság, a tudatos kormányzás és az emberi jogok betartása területén. Vietnám jelenleg tagja az Európai Unió emberi jogi tanácsának, és így természetesen önmagának is érdeke, hogy a két jelentésben szereplő ajánlásokat a gyakorlatba is átültesse a saját országában. Ez jelentős javulást fog okozni a reformok területén, amelyek ott az országban éppen tervezés tárgyát képezik az Európai Külügyi Szolgálat is ebben az összefüggésben fontos hozzájárulást tehet, így például létrehozhat egy saját önálló panasztételi mechanizmust, amely az érintett egyének számára lehetővé teszi, az érintett intézményekkel együtt, hogy például különböző Európai Uniós programok révén ott eh, eh, európai emberi jogi jogsértések ellen fellépjenek. És a jelentés aláhúzza Vietnámnak a konstruktív szerepét annak a megoldásnak a megtalálásában, amit most már Dél-Kínában várnak. Nagyon reméljük, hogy rendszeres és gyümölcsöző együttműködés lesz a külügyi szolgálat és e között a bizottság között a PCA végrehajtása keretében, és érdeklődéssel várom a társ szerzőknek a megjegyzéseit. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az elhangzottakat és a jelentést. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a ratifikációt folytassuk. Annak érdekében, hogy minden érintett fél ebből profitáljon, profitálni tudjon. Én úgy gondolom, hogy itt a Vietnámmal folytatott kapcsolatok terén nagy nyitásra számíthatunk, a kereskedelem területén, a befektetések területén, de az együttműködés és a biztonsági együttműködés, illetve az energia területe is fontos ebből a szempontból. Tehát a partnerséget tovább kell mélyítenünk szükséges, hogy reformokat hajtsunk végre, ahogyan Lockbiller asszony erre rá is mutatott. A legfontosabb a demokratikus alapértékek tiszteletben tartása. Hatalmas a gazdasági sikere ennek az országnak, de sok a monopólium, és a politikai háttér, illetve az igazságügyi háttérben nem valósultak meg azok a reformok, amelyekre szükség volt. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez a büntető jellegű ö, megoldása, amelyet Vietnám nagyon gyakran követ, a vallási kisebbségek gondolok például a keresztény kisebbség helyzetére, emberi jogok helyzete, Ezt is pragmatikusan kell megközelítenünk. Az is igaz, hogy most már 25 éve folytatunk kapcsolatokat ezzel az országgal, és nagyon sok pozitívum köthető ehhez, főként a versenyképesség területén a szabadkereskedelmi megállapodás és az a mostani megállapodás is lehetővé teszi majd a az európai cégek számára, hogy privilegizált módon bejussanak a vietnámi piacra, úgyhogy a dinamikája ennek a folyamatnak egészen elképesztő. Külföldi beruházások témája, ezt is üdvözölnünk kell a partnerségi megállapodás és a szabadkereskedelmi megállapodás nagyon fontos részét képezi az Unió és az ASEAN kapcsolatainak. Olyan témákra gondolok, mint amilyen például a kiberbiztonság. dél-kínai területi követelések témájában nagyon komoly biztonsági kihívások mutatkoznak. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi joggal is jognak megfelelő megoldást kell találni erre a problémára. És az, itt az Egyesült Államokkal karöltve kell ezt a problémát megoldanunk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a jövő politikai orientációja szempontjából ez nagyon fontos. A Vietnámmal kötendő partnerségi megállapodás az ázsiai befolyási területeinket javítja, de ugyanakkor a tengerhajózási biztonság eh, és az emberi jogok témájában is párbeszédet folytatunk velük. Szeretnénk tehát együttműködni, Lochbiller asszonynal és másokkal is. Köszönöm szépen! Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Én is egyetértek a jelentés legfontosabb részeivel, és úgy gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni. Vietnám egy komplex ország, hatalmas lépéseket tett előre, nem csak gazdasági szempontból, hanem civilizációs kérdésekben is. Nagyon nehéz, drámai helyzeteket élt meg ez az ország, és az is igaz, hogy elfogadtak egy nagyon jó alkotmányt. Persze, ez az alkotmány nagyon sokszor csak papírforma marad, jól tudjuk, jól ismerjük ezt a folyamatot, európai példákat is tudnék említeni és hogyha jól értelmezem, a vietnámi vezetők azt szeretnék, hogyha megvalósulna ez az alkotmány. Olyan javaslatokat tartalmaz ez a dokumentum, amely az Európai Unió ajánlásait is magába foglalja. Például politikai szempontból bizonyos országok felé nyitás tapasztalható, nekünk nagyon fontos az, hogy minél inkább megvalósuljanak az emberi jogok a világban mindenhol, és azt is szeretnénk elérni, hogy minél hamarabb az évvége előtt ezt el tudjuk fogadtatni. Én úgy gondolom, hogy a jelentésnek a lényege arra kell, hogy rámutasson, hogy hogyan folytassuk a munkát, és ugyanakkor a kollégák által felvetett problémákat, azokat ne mismásoljuk el. Természetesen mindezt azért kiegyensúlyozottan kell tennünk. Ez nem azt jelenti, hogy háttérbe kellene szorítani ezeket a témákat, de ugyanakkor minden országnak megvan a joga ahhoz, hogy azonos módon ítéljük meg őket. Ezekben a mostani hetekben, hónapokban is foglalkozunk Kínával, szabad kereskedelem témája, Türkmenisztán. És én úgy gondolom, hogy ezekben a kérdésekben, a, ezekben az országban az emberi jogok kérdések, környezetvédelmi, munkajogi kérdések vagy feltételek nagyon nehéz helyzetet teremtenek, és a vezető csoportok ezeket semmibe veszik, márpedig az Európai Unió, amikor egyezményre egyezményt kíván aláírni valakivel, ott kiegyensúlyozottan közelíti meg ezeket a kérdéseket is. Nem szabad azonban kettős mércével mérni. Uh, thank you, Chairman. I'd like Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, hiszen ez átfogó áttekintést ad az emberjogi kérdésekről, amelyek eh, érintik Vietnámot. Az ország a nemzetközi kereskedelemben nagyon jól eh, teljesít, de vannak aggályok amiatt, hogy a kommunista kormány nagyon is le van maradva kulcsfontosságú eh, belső szociális reformok megvalósításában. Nagyon sok etnikai kisebbség él az országban, akiket ignorálnak, figyelmen kívül hagy a CPV kormány illetve ők is le vannak maradva, például a szívásolvasásban nyelvi elnyomás is érvényesül, illetve ennek a írásbeli bizonyítékai. A vietnámi kommunista alkotmány értelmében minden földterület az állam tulajdonai. Vannak a sajtószabadsághoz kapcsolódó kérdések, illetve minden szinten korumpálódott a korumpáltak a párt tisztviselői. Fontos, hogy a kormányt arra bírjuk, hogy foglalkozzon a kérdésekkel, és a társasi megállapodásnak előfeltételéül kell kitűzni, hogy valósuljanak meg a reformnak. A reformoknak belülről kell érkezniük, nem a brüsszeli folyosókról, de úgy tűnik, hogy ez nem fog megérkezni. Az EU-Vietnám um, közötti szabadkereskedelmi megállapodás többet tehet, azért, hogy kikerüljön a vietnámi nép a szegénységből, és ez az eszköz többet tud tenni, mint bármi más. A szabadkereskedelmi megállapodás azt a stabilitást teremteti meg, amire beruházóinak szüksége van. Tehát fontos, hogy a magán és az állami cégek között egyenlő feltételek eh, valósuljanak meg. Európában nagyon sok munkahely függ mindettől. Fontos, hogy az eredet szabályozás kérdését megoldjuk, és fontos, hogy a PCA, illetve az FTA egy általános stratégia részeként valósuljanak meg, amely gazdagságot, fejlendülést hoz Európa és Vietnám polgárai számára egyaránt. Köszönöm. Thank you, uh, President. And, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Én ezzel szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek a jelentés tervezetét. Nagyon örülök annak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hiszen nagyon fontos, és egyre inkább fontosabb, hogy hogy inkább fontos, hogy jó kapcsolatok legyenek az EU és nem között. Én támogatom a uh, PCA-kat, és Fontos a, kapcsolatok elményt, és a Vietnám számára ez prioritás. Nagyon sok fontos kihívással áll szemben, gazdasági fronton és politikai fronton is Vietnám. Csökkent ugyan a szegénység, de még mindig vannak le nem zárt kérdések, illetve a munkaerővel kapcsolatos problémák, kérdés felmerül, 1 millió fölé növekedett a munkanélküliek száma. 5,4%-kal nőtt a GDP arány tekintve a gazdasági növekedés. Ez az ázsiai válság betörése óta a világ ezen részén az egyik legalacsonyabb fejlődési szint, és az EU számára Vietnám kulcsfontosságú partner Ázsiában ami az asean kapcsolatokat illeti, ezek eh, erősítették az említett partnerséget, és ez stratégiai szempontból fontos számunkra. Ami jelentés tervezetet illeti, támogatom az itt feltüntetett ambiciózus célokat az emberi jogok kapcsán, és azt gondolom, hogy világos perspektívával kell rendelkeznünk arról, hogy hol szeretnénk tartani 5 év múlva. Azt is meg kell néznünk azonban, hogy a jó kormányzás fenntartható fejlődés terén hol tudjuk támogatni Vietnámot, miben. És csak akkor, ha ezt megtesszük, akkor fogjuk tudni elérni az említett standardokat. Tehát én azt javaslom, hogy tegyünk erre nagyobb hangsúlyt, a négyes bekezdést támogatom, nagyon fontos, hogy a kapacitásépítést is fejlesztjük, az adminisztráció, közadminisztráció fejlesztés, fejlesztését. 21-es bekezdés erőteljesen összfontosít a fenntartható energiafejlesztése. Amire azonban valóban összpontosítanunk kell, az az, hogy nagyon fontos a korrupció kérdével, az esélyegyenlőség hiányával foglalkozunk környezetvédelmi kérdésekkel, és amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, akkor fontos, hogy legyen megfelelő finanszírozás mindehez Vietnám számára, hogy meg tudják oldani a problémáikat. És biztosítanunk kell azt, hogy technikai segítséget nyújtunk számukra, és nem pusztán a fejlesztési eh, segítségnyújtási költségvetést növeljük 30%-kal, tehát többet kell tennünk az emberi jogok területén is. Energiafejlesztési ügyekben is. És nagyon fontos, hogy amikor ezt tesszük, akkor az EU megnézze a programok kifelé történő közvetítését. Tudom, hogy nagyon sok fontos más országgal állunk versenyhelyzetben, és meg kell néznünk azt, hogy hova alokáljuk a pénzeket, támogatom a jelentéstevő felhívását. Nagyon fontos, hogy az FTA és a PK között legyen egy legális kapocs, illetve fel függeszteni a PCA-kat a súlyos emberi sértések esetében. és nagyon fontos, hogy hatástanulmány készüljön. Megkérdeztem a bizottságot, hogy mi a véleményük arról, hogy Malmström biztos asszony június 30 ig a kérdésben szeretett volna közé tenni a dokumentumot, de végül nem világos az, hogy ez mikortól lesz el érhető. Tudom, hogy nem lesz mindenki számára hozzáférhető ez az anyag, de jó lenne, ha megkapnánk ezt az információt. És végezetül pedig az ember csempészet kérdését vetném még fel, más kollégák is kitértek a témára. Egy olyan országról van szó, ahol a legnagyobb érték az csempészet aránya, és fontos, hogy ezt prioritásként kezeljük, illetve fontos, hogy legyen koordinált válaszadás az EU-s tagországok létér részéről, és várom az együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lochbiller asszony gyorsra tudja fogni a dolgot, mert utána még 17 óráig Kukánónak kellene tájékoztatást adnia a szkopiai tárgyalásokról. Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen az árnyékelődő visszajelzését, Frazsili kolléga, azt mondtam, hogy le kellett eh, egyszerűsítenem, rövidítenem ezt a jelentést, és azok a témák, amelyekről ön szólt. Jó lenne, hogyha ezeket módosító indítványok keretében csempészné bele a jelentésben. Fontos, hogy az ASEAN kezdeményezésre is utaljunk, és ugyanis ott még az ember csempészettel kapcsolatban el kell fogadni egy külön eh, kezdeményezést, ami ugye Vietnámot is magában foglalná. Köszönöm szépen. Where's Mr. Kukan? Hol van Kukán úr? Akkor vége. Excuse me, uh, chair. Yeah, please. ne haragudjon. Elnök úr, esetleg a bizottságot megkérni, hogy visszajöjjön? Bizottság, jöjjön vissza! Good afternoon to everybody. I'm here to represent DG Trade today. Jó napot kívánok, én a DG Trade-ből érkeztem. Kulcsfontosságú helyzetben vagyunk. Mert most is éppen folynak a tárgyalások, talán éppen most az utolsó fordulóról tárgyalnak Hanoiban a kollégák, és aztán reméljük, hogy majd politikai szinten is látszani fog már, hogy hová vezet ez a folyamat. Felírtam mindent, aminek köze lehet ehhez a témához, és nem vagyok olyan helyzetben, hogy most ezt megerősíthetsem, de azért azt elmondhatom, hogy eléggé bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy lesznek olyan intézkedések, amelyek a fenntartható fejlődése és az emberi jogok helyzetére fognak vonatkozni. Nagyon fontos nekünk az, hogy a vietnámi partnerrel a tárgyalóasztalhoz úgy üljünk le, hogy az elveket már a preambulumban lefektessük a szabadkereskedelmi egyezményben. Fontos a nemzetközi emberi jogi egyezményre utalni ebből a szempontból. Ezen kívül pedig intézményi és jogi kapcsolódási pontokra van szükség, itt olyan záradékok a PCA-jel kapcsolatban, amelyek az emberi jogok kérdésére vonatkoznak, illetve a nem megvalósítási záradékok, amelyek azt jelentik, hogy akár fel is lehet függeszteni ezeknek a nem végrehajtása okán a szabadkereskedelmi megállapodást. Tehát a PCA és az FTA között ilyen értelemben kapcsolatot kell létrehoznunk. Fontos tehát számunkra az, hogy hogyan kívánjuk a különböző intézményeket megvalósítani, a kereskedelmi bizottságot vagy az FTF bizottságot. Ezek kapcsolódnak az egyes fejezetekhez is, és a különböző felek a fenntartható fejlődésre vonatkozólag kimondják. Itt van kettő öm, tanácsadó csoport, az egyik Vietnámban működik, a másik a bizottságnál, és ebben aztán a közösségek kifejthetik, hogyha problémát látnak. Van aztán egy átláthatósággal kapcsolatos rész is tulajdonképpen minden intézkedésre a részes felek kommentárokat fűzhetnek, vagyis ez azt jelenti, hogy ha vannak olyan jogszabályok, amelyeket kidolgoztak, akkor az érintett felek ehhez megjegyzéseket fűzhetnek, és a hatóságoknak ezt figyelembe kell vennie, amennyiben ezt nem teszik meg és egyes közösségeknek megalapozott a panasza, akkor intézményi szinten kezelhetjük ezt a problémát. Aztán lenne ezen intézkedésekhez kapcsolódóan egy fellebezési jog is. Tehát itt azért több mechanizmust is beépítettünk az egyezménybe. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy vannak más eszközeink, amelyeken keresztül megpróbáljuk vietnami kapcsolataink központjába állítani az emberi jog kérdését. Tudom azt is, hogy Loh Miller asszony május 12-én a DAS-től és más főigazgatóságoktól származó kollégáinkkal közösen szervezett egy konferenciát, ez pedig a Vietnámmal folytatott kétoldalú kapcsolatainkban az emberi jogok kérdésének szerepét vitatta. Szerettük volna, illetve hogy itt is voltak azok a személyek, akiket ez érintett, civil szervezetek és így tovább, és most pedig várjuk, hogy mi a helyzet a az egyezménynek melyik részeit hogyan kell értelmezni, hol vannak az emberi jogi védőmechanizmusok beépítve a szövegbe, és mi az, amiben előre szeretnénk lépni, mi az, ami pedig már most is létezik. Más kollégák sajnos nincsenek most itt, de azért azt se felejtsük el, hogy a fejlesztési együttműködés területén azért nagyon sok pénzt az emberi jogi és fenntartható fejlődési, projektekre fordítunk, és azt is szeretnénk, hogyha jobb szinergiát tudnánk kialakítani a különböző asszisztencia programok, valamint az FTA megvalósítása és a fenntartható fejlődés, illetve emberi jogok témájának kezelése. Most pedig röviden szeretnék az emberi jogi hatásvizsgálatra kiter, kitérni. Tudom, hogy ez mindannyiunk számára igen fontos. Azt is tudom, hogy Málström biztos az INTA bizottságban világosan kimondta, hogy a kereskedelem egy eszköz is kell, hogy legyen ahhoz, hogy kétoldalú kapcsolatainkban értékeket közvetítsünk. Ezért 2011 óta mindent megtettünk annak érdekében, hogy emberi jogi hatásvizsgálatokat építsünk be a tárgyalásainkba. Vietnam, Vietnam nagyon különleges helyzetben van ebből a szempontból, és az is világos, hogy a tárgyalások nagyon előre haladottak, de mégsem lesz még egyenlőre hatásvizsgálat, legalábbis most még nem, azért sem, mert egy ex post értékelése van szükség ezelőtt. Köszönöm. And uh, I, we have only a few minutes time because I... Már csak néhány percünk van, hiszen Kokán úrnak 15 perc múlva távoznia kell, de fontos, hogy ő beavasson bennünket a kompromisszum titkaival. Kukán úr parancsoljon. Kezdje el a mondandóját. Not every, but many. Come. Kukán, start. Kukán kolléga, kezdje el. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát egy további tárgyalási fordulóra került sor, amely hónapokkal ezelőtt kezdődött, először három képviselő jelenlétével, akik társaikkal találkoztak, akiket a politikai pártok delegáltak, Gruevski és az ellenzéki eh, párt vezető Zorán Zájár. Június másodikán aláírásra került a megállapodás, minden négy politikai párt aláírta ezeket, a legfontosabb politikai pártokról van szó. Macedóniában együtt a kormánypárta, amelyet Gruevski miniszterelnök vezet, illetve az ellenzék eh, kipártok, az albán pártok. Az egyik a kormánykoalíció tagja, a másik pedig szintén aláírta megállapodást, mind a négy párt és az ellenzéki párt korai választásokat kért, tehát a megállapodásban ez szerepelt, áprilisban kerül ezekre sor a jövő évben. Annak idején nem sikerült megállapodni azonban arról, hogy a kormány hogyan szervezi meg magát, illetve hogyan készíti fel az országot a választásokra. Tehát tegnap erről a kérdésről volt szó, és ma is, egészen a korai hajnali órákig, nem tudom, hogy mennyire mehetek bele a részletekbe, de elnök úr, a legfontosabb kérdés a kormányzó párt számára a miniszterelnök visszalépése, lemondása olyan esetben, tehát hogyha a kormánya lemond, akkor fontos lehetővé tenni az átmeneti interim kormány felállását, amely majd a választásokat előkészíti. Az én értékelésemben a legfontosabb ügy Zajev számára, az enzéki vezető számára a speciális ügyész hivatalánk létrehozása, aki vezeti majd a nyomozásokat, a lehallgatásokkal kapcsolatban, illetve hogy bebizonyítsa azt, hogy ezek autentikus bizonyítékok, elhallgatás autentikus bizonyítékai, illetve közülük néhány létezett. Ezek voltak a legnehezebb kérdések, viszont a folyamat végén sikerült létrehozni egy menetrendet, az ellenzék visszatéréséről a parlamentben. Megállapodás született arról, hogy néhány miniszter helyettes, helyettes miniszter liposztot az ellenzék kap meg azért, hogy ebben a folyamatban teljes mértékben részt vehessenek. A megállapodás megszületett, ő sikerült megállapodni abban, hogy a belügyminiszterek elképzelése, a belügyminiszter szerepe a legfontosabb a választások előkészítése szempontjából. Tehát, hogy ezt a posztot az ellenzék kapja meg, azon feltétel mellett, hogy szakmai szempontból technikai jól felkészült tapasztalatokkal rendelkező személyt neveznek ki a posztra. Szerintem az ellenzék fogja őt jelölni a kormánypártával egyeztetés után, és ez a miniszter belügyminiszterként működik majd. További miniszter helyettesek a pénzügy, munkaügyi miniszter helyettes, a mezőgazdasági miniszter, illetve szociális miniszter, szociális ügyminiszter. Ezekről a posztokról majd még döntés születik, de amikor az ellenzék nevezi ki a miniszter helyettest, akkor a kormánypártnak lesz lehetősége arra, hogy képviselőt nomináljon a minisztériumba, aki fontos kompetenciákkal bír majd, beleértve a vétó jogot is. Tehát ha az ellen a kormányzás állítja a miniszter helyettest, akkor ez a poszt a szocialista pártot fogja megilletni. Tehát nagyon fontos ezt a menetrendet tartani, hiszen szeptember 1 egy nagyon fontos dátum, addigra az ellenzék visszatér a parlamentbe, és jelen lesz az összes kérdés, fontos kérdés megtagadásánál, amelyekről a parlament döntés születik, hiszen az ellenzék nélkül ezeket a kérdéseket nem lehet előkészíteni. Korábban említettem, hogy nagyon fontos lesz számunkra az, hogy nyomon kövessük a megállapodás megvalósulását, hiszen jól emlékszünk még arra, és elnök úr is minden bizonyan jól emlékszik arra, hogy Füle biztos alatt Richard Hajt volt a jelentéstelő Macedónia témájában, és Jerzy Buszek képviselte a néppártot, és nekik sikerült politikai pártokat abban segíteni, hogy a megállapodás elérésre kerülhessen. És ezzel el lehet kerülni azt, hogy kizárják az ellenzéket a következő választásokból, tehát a leírásra került ügyre megállapodás sajnos sosem valósították meg, tehát fontos, hogy ez ne ismét létessék meg újból, hiszen ez jelentős mértékben károsítaná az országot. Azt gondolom, hogy jelenlegi megállapodás esetében Macedónia tényleges lehetőséget kapjon a tovább lépésre az integrációs folyamatban, az idő is nagyon sürget, hiszen októberben a bizottság majd bemutatja a progressz jelentést, a monitoring jelentést, a nato tagság is nagyon fontos az ország számára. Ők várják a nato csatlakozást, és azt gondolom, hogy ezt a helyzetet arra is felhasználjuk, hogy tovább vigyük a elnevezés kérdését, hiszen ez blokkolja Macedóniát abban, hogy tovább lépjen az EU integrációs integrációs folyamatban, illetve NATO-s tagság felé vezető úton. Tehát fontos, hogy őket ebben segítsük, hogy megoldják az elnevezés, ország elnevezés kérdését. Elnök úr, ezzel a legfőbb dolgokat összefoglaltam a megállapodás kapcsán. Richard? Thanks very much. Uh, and Köszönöm szépen. Sajnos már nincsen itt. Minden érintett, de most az a legfontosabb, hogy gratuláljunk mindazoknak, akik részt vettek ebben a folyamatban. Szeretném garantálni azt, hogy tudom, hogy ebben már korábban is kommunikálhattunk volna, kedves Brock úr, talán tényleg előbb kellett volna eredetileg megérkeznünk, de a legfontosabb az az, hogy megpróbáljuk a parlamenten belüli döntéseinket valahogy áramvonalasítani, mert most ez nem az, az első alkalom, hogy valami olyasmi történt, amit a parlamenti képviselők nyomon tudtak követni. Voltak itt különböző pártok részéről, a néppártból mindenféle törekvések, meghallgattam a kollégákat, és igazából én is ugyanezt tudtam megtenni az SND pártcsaládhoz tartozó párttal, és hozzájárult ahhoz, hogy jobban megértsük egymást. Nem mondom, hogy tökéletes volt, azért mégiscsak a parlamentnek igenis és volt hozzáadott értéke ebben a folyamatban. Én úgy gondolom, hogy Hán úr talán megérti ezt, és a parlament szempontjait ezután sokkal konkrétabban figyelembe fogja venni. Én szerintem nagyon jó az, hogy nem mentünk bele további konfliktusokba, hanem inkább a bizalom légkörét próbáltuk megőrizni az érintett felek között. Három konkrét gondolatom lenne ezzel kapcsolatban. Az első, egy olyan országról van szó, amiben nagyon törékeny a demokrácia, nincsen bizalom a különböző politikai pártok között gondolok a kormánypártokra és az ellen, ellenzékre. Ez nagyon rossz a demokrácia szempontjából, és nagyon rossz abból a szempontból is, hogy az EU-s kilátásaik hogyan mutatkoznak. Én úgy gondolom, hogy meg kell értenünk azt, hogy ebben az országban mennyire törékeny még a demokrácia, tulajdonképpen az egész régióban az, és Szükségünk van arra, hogy igenis, és néha keményen lépjünk fel, elmagyarázzuk, hogy miről szól ez az egész folyamat, de ugyanakkor a parlamentben is meg kell érteniük az embereknek azt, hogy ebben az országban mennyire törékeny a demokrácia. És menjünk vissza a történelemben, amikor különböző botrányok mm, robbantak ki, és a kiszivárogtatott anyagokat a kormánypártok megjelentették, de szelektíven tették. Ezt nem is akarom egyébként kommentálni, ez egy politikai taktika része, Úgyhogy azért ez egészen súlyos, mert a korrupció és a bűnözés szempontjából is az. A média szabadsággal kapcsolatos aggodalmak szintén nagyon mélyek, úgyhogy vannak itt mindenféle parlamenti taktikák, amelyek minden bizonyal hozzájárultak a helyzet kialakulásához. De ami a tartalmat illeti, ezeknek a szalagoknak a tartalmát, azért az nem mindennapi. Több mint 20 ezer illegális lehallgatásra került sor, így ültek egyébként össze ezek a hangszalagok, felvételek. Nagyon sok sokan úgy gondolták az Európai Bizottságtól is, például a PIPER jelentés, vagy a bizottság illetékes főigazgatóságától az egyik igazgató is mindenkit érdekel Macedónia témája. Én, bá, akit érdekel Macedónia témája, azt én arra kérem, hogy olvassa el ezt a jelentést, mert ez nagyon jól összefoglalja a helyzetet. A második gondolat, és itt most fel fogok egy kicsit gyorsulni. Természetesen ez ugyanígy fog maradni, amennyiben nincsen valamiféle nemzetközi nyomás. De meg kell vitassuk az ottani nagykövetekkel is a helyzetet, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ténylegesen a megoldások a jó érdekeket szolgálják. A jövő héten Skopjéba fogunk látogatni, és minden egyes lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy a demokráciát támogassuk. Elképzelhető, hogy külső nyomásra is szükség van, és ebben az esetben mindenkinek el kell látnia a ráváró feladatot. És végül Görögország és a csatlakozási kilátások. Hán úr azt mondta, hogy ő úgy gondolta, hogy az ország név kapcsán Görögország nem fog elmozdulni, de mindannyian ismerjük is hogy milyen nagy problémá, mennyire problémás ez. Talán most a jelenlegi görög helyzet lehetőséget nyújt arra, hogy majd az ősz során egy kicsikét előre tudjunk lépni, és a diplomáciában is mozgást tapasztalhatunk majd az ország NATO csatlakozásával kapcsolatban. Nagyon nagy többség alakult ki azzal kapcsolatban, hogy ugyan rengeteg az akadály, amit le kell bontanunk a az összes csatlakozási tárgyalás során, de mégiscsak a blokád az nem fog semmilyen eredményre vezetni. Tehát ezért érdekes az, amit Hán úr elmondott, és én azt hiszem, hogy mindannyiunknak részt kell venni ebben a munkában. Ez a mai ö, napi üzenetünk. Kukán úr. Very short, Mr. Chairman. Nagyon röviden, mert Richard is már elmondta, hogy miről van szó. Talán érdemes megemlíteni, hogy a jövő héten lesz egy újabb ö, delegáció, Alois Péterlével az élén Skopjéba fognak látogatni, és Macedóniába tárgyalni fognak. Stanisev is jön egyébként, illetve Dambacki képviselők. Nagyon fontos az, hogy a büró közös, a büró együttes ülésén a stabilizációs és társulási parlamenti bizottság részét képezik az, a pártok is, és nagyon felelősségteljesen kell ezt a témát megközelíteni. Szükség van arra, hogy a megállapodást végrehajtsuk. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy ez így létrejött, és reméljük, hogy ez a választások napjáig ki fog tartani. Hát emlékszem, hogy 15 évvel ezelőtt az Albán pártvezetők voltak itt, e, és akkor nem sikerült az egyetértést feltartani. Remélem, hogy most a választások vesztese e, nem fogja ugyanazt a folyamatot e, lefolytatni, mint az előző alkalommal, és akkor előről kell majd kezdenünk a dolgot. Úgyhogy a megválasztott kormány jó lenne, ha nem kellene másfél évvel a választások után lemondania. Ezt azért itt mégiscsak hozzá kellett, hogy tegyem. Tehát különböző alkalommal már láttam, ezt részt vettem ezekben a folyamatokban, és voltak siker, voltak kudarcok, de ezek a sikereket nem csökkenti. Tovább dolgozunk, és reméljük, hogy ezekben az országokban a megértés folyamatosan növekedni fog az iránt, hogy hogy fenntarthatónak kell lenni a megoldásnak. Egy dolog biztos ugyanis, a kormánynak nincsen joga tartós kormányzásra berendezkedni, ki kell a választásokon, a választások vesztesének pedig el kell viselni a vesztességeket. Tehát mindenkinek, mindkét oldalnak, teljesen mindegy, melyik politikai családból érkezik, be kell tartani a demokratikus játékszabályokat, erre kell tehát hangsúlyt fektetnünk. Eh, annak érdekében, hogy az egyik fél nyereségéből ne következzen a másik fél elleni eljárás. Köszönöm szépen. Remélem kukás Howitt urak lesz alkalmuk most még kipihenni magukat, és köszönöm szépen az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban nagyon komoly munkájuk volt. Weiger kollégával együtt, aki szintén ott volt, és Hán biztossal együtt most akkor még Kína van a napirendünkön, Belder kolléga asztala ez, ő fog ja, megosztani velünk a gondolatait, és ő fogja majd a nagyhatalom gondolatvilágában megtartani a bevezetőt. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, számomra időközben már a harmadik alkalom, hogy ebben a szakbizottságban jelentést kész készítek az Európai Unió és a Kína közötti oly fontos kapcsolatokról. Ez nagyon nagy feladat, nagyon nagy megtiszteltetés, és természetesen ezt hangsúlyozom, nagyon nagy felelősség eh, a tervezetben tájékoztatom eh, a politika és a tudomány a gazdaság állására a dolgokat. Úgy gondolom, hogy nagyon mm, a, a szűkös eh, helyi szűkös helykínálat miatt itt a, tart, a tartalmat nagyon le kellett rövidítenem, és bizonyos témákra kellett koncentrálnom. 40 évre tekintenek vissza a kapcsolataink Kínával, és Kína mindenképpen, és a kínai oldal mutatott kínai diplomácia dinamika, és ezt adja, fontos, hogy rugalmasak legyünk. európai szinten egységesen kell beszélnünk, fellépnünk, amikor Kínáról van szó, erre van szükség. A stratégiai prioritásokat, a saját stratégiai prioritásainkat a kínai fűző kapcsolatokban abszolút és sürgős módon figyelembe kell venni. Én megtudtam, hogy a fő képviselő asszonynak a stábja előkészít egy ezzel kapcsolatos alapanyagot az EU-kínai viszonylatban való állásfoglalásnak figyelembe kell vennie a kínai bel politikai helyzetet a jelenlegi helyzetben. Fontos az el, kínai elnöknek az aktív szerepét is figyelembe venni, hiszen ő restriktíven lép fel a polgári jogok és a szabadságok betartása területén belföldön. Ezek nagyon fontos politikai témák így például a nagy, így például széleskörű antikorrupciós kampánynak a hatásai, a gyermekekkel kapcsolatos politika, a környezetnek a helyzet, a környezetvédelem, és nem utolsó sorban a terrorizmus elleni küzdelem is olyan témák, amelyek Európa mellett Kínában is hatalmas prioritást élveznek, és különösen Xinjiang tartományban és Dél-Kínában jelentős következményekkel járnak. Kína egy új nagyhatalom, amely gyakorlatilag egy új világhatalom, amely részt vesz az Európai Unió jelenlegi geopolitikai helyzetének alakításában, és egy új európai prioritásokkal kapcsolatos koncepcióra van emiatt szükségünk. A külső helyzet nagyon sok aggodalmat adó fejleményt rejt magában, amit figyelembe kell venni, és aminek közvetlen hatása van az európai biztonsági politikára. Kínának például a tengerén mutatkozó aktivitása, a kínai katonai stratégia, a dél-kínai tengeren mutatkozó kínai hatalom, hatalom erősödés, Pekingnek, Moszkvának az ukrán válságban való összehangolt fellépése, Putyin Oroszországának a közeledése Kínához és az észak-koreai nukleáris arzenálnak a pekingi támogatása olyan témák, amik aggodalomra adnak okot. Lehetségesnek tartjuk a fellépést az Egyesült Államoknak, a folyamatos kínai modernizációs folyamatban mindenképpen fontos szerepe van az emberi jogok általános egyezményének kínai aláírása és az egyre romló emberi jogi helyzet között együtt ellenmondás van Kínában. Ez az a helyzet, amit ma láthatunk, és ez is aláhúzza azt, hogy a Kínának a saját portáján kell söprögetnie. Kedves kollégák, ezen témákon túlmenően még nagyon sok más emberi jogi téma is van, amiről beszélek a jelentésemben, és amelyeket a módosító indítványaikban is meg kell, említsenek. Ja, a külkínai kapcsolatokkal kapcsolatban voltam Tajvanban, ennek erősödő kapcsolatai vannak a kínai kontinenssel, a tajvani potenciált ki kell használnunk a kínálat fűződő kapcsolatok erősítésében. Kedves kollégák, kedves árnyékező, köszönöm a figyelmüket, várom a reakcióikat. A szeptemberi plenáris és azon túl is folyni fog a jelentéssel kapcsolatos munka Kínában hatalmas dinamika van, nekünk az a felelősségünk, hogy jól mérlegeljük, hogy kiáll velünk szembe, és remélem, hogy Remélem, hogy számíthatok a háttér ismereteikre és pontoságukra ennek a munkának során. Réda! Réda úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretném kollégám López úr véleményét most elmondani. Sajnos ő nincs, épp pedig ő az árnyékjelentéstevő. jelentéstevő. és én azt hiszem, hogy ő ugye angolul készített elő egy dokumentumot, ezt angolul fogom felolvasni. Megköszönni Belder úrnak a munkáját, mert úgy gondolja, hogy jó az alap, amin jó munka alap a jelentés tervezete, néhány módosítással fog élni a jelentéssel kapcsolatban. Néhány területen lehet, hogy módosítani kellene a megszövegezést, és végül a legutolsó EU-Kína csúcs és a 2020-as együttműködés távlatában globális dimenziókban kell gondolkodnunk, illetve stratégiai partnerséget kell kialakítani. Másodszorban rendkívül fontos a jelenlegi tárgyalási folyamat, és ugyanez nem teljes mértékben ennek a szakbizottságnak a kompetenciájába tartozik, de mégiscsak azért ide is, itt a gazdasági dimenzióról van szó. A dél-kínai tengeren történt néhány provokáció mindkét oldal részéről, ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy a már meglévő feszültségek tovább fellobbantak, és nemzetközi kihatása is van ennek, hiszen ezeken a felenőrzési pontokon halad át az ázsiai kereskedelem 50%-a és a világkereskedelem egyharmada. A holisztikus EU-Ázsia megközelítése van szükség, ebbe a kontextusba kell helyezni a kínai kapcsolatainkat is, de ugyanakkor az Egyesült Államok is fontos partner ebben, a jelentéstevő nem egészen értjük, hogy mit ért az alatt, hogy a kereskedelem politika és a transatlanti kontextus összehangolásáról beszél. Elképzelhető, hogy nem jól értette a jelentéstevőt, de ő azt mondja, hogy az EU és Kína inkább együtt működésben kellene gondolkodjon, és nem ellentétekben kiberbiztonság témája, és a kínai kormány hozzájárulása a jelenlegi biztonsági helyzethez erre is oda kell figyelni. Görögország, Kína témájában a néppárti jelentéstevő elégedett azzal, hogy az emberi jogok kérdésére is történik utalás ebben a dokumentumban, és többször is elismerték Lambrinidis EU külön megbízott kínai útjainak tárgyalásait. És végül a jelentéstevő szeretné felhívni a figyelmet két kérdésre, arra, hogy idén lesz a klímaváltozás konferencia, valamint a 2015 utáni ágenda, amely szintén az ENSZ közgyűlése előtt van. Ez két olyan lehetőség, amelyekben Kína bizonyíthatja azt, hogy elkötelezett a nemzetközi értékek megőrzése mellett. És most végül én is hozzászólnék Tibet témájában. Néhány nappal korábban elmondtuk, Kengzing Beleg Pos egy kínai börtönben van, 2002-ben börtönözték őt be, többször is kértük az ő szabadonbocsátását az EU-Kína közötti emberi jogi tárgyalások során is, de ugyanakkor a tibeti helyzet továbbra is nagyon aggasztó. 144 személy gyújtotta fel magát 2009 óta. Úgyhogy ez megint csak egy olyan lehetőség, amire fel, amit meg kell ragadnunk, fel kell hívjuk a figyelmét a világnak erre a problémára, és Kínával folytatott kapcsolataink során ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert úgy tűnik, hogy a kínai fél visszautasít mindenféle párbeszédet a dalai lámával is. 2010-ben volt utoljára párbeszéd, és azóta semmiféle előrelépésre nem sikerült rábírni őket. Tehát jó lenne, hogyha a parlament ismét öm, kinyilvánítaná véleményét, hogy a tibetiek visszakapják szabadságukat. Köszönöm. Leinen. Jo Leinen. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Seite Dank an den Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Belder kollégának a jelentéstervezetet, az új jelentéstervezetet Kínáról. Köszönöm szépen, hogy már most bevonta az ennyek jelentéstevőket, és ezzel a sikerült a véleményeket első lépésben összevetni. A Kína delegáció vasárnap utazik egy hétre Pekingbe és Sanyangba, egy hetet töltünk ott, és a mai vita mondanunk részét képezi, amit majd az ottani partnerünknek elmondunk. Belder úr a Mogarini jelentése utazott, amely majd összejelenik meg, egy új kínos stratégiáról van szó, és azt gondolom, hogy a mi anyagunk útmutató kell, hogy legyen a bizottság számára, hogy mit is gondolunk, mit tervezünk. Én örülök annak, hogy a stratégiai partnerség első fejezetként eh, kerül megemlítésre a jelentésben, nem idei belpolitikával indítunk ebben az anyagban. Azt gondolom, hogy kiforrottak az elmúlt 40 évben a kapcsolatok, a miniszterelnök joggal mondta azt, hogy Kína nagy hatalom, a világszínpadán igenis fontos szereplő, és Európa, az EU, Kína nagyon sok közös feladattal kell, hogy megküzdjenek, és fontos, hogy ebben a jelentésben ezeket megragadjuk a globális kormányzás, béketeremtés, konfliktus csökkentés, idehoz hasonlóan, és remélhetőleg Szíriával, Ukrajnával és hasonló dolgok valósulnak meg. Ez fontos, hogy Kína is felelősséget vállaljon a maga részéről, ami az éghajlati politikát illeti, ez a pont is elhangzott, és hallottam azt, hogy Kína szeretne egy saját éghajlati alapot létrehozni, ezek a zöld éghajlati alap, amely ENSZ kontextusban jött létre. Felmerül egy kérdés, hogy Kína miért szeretne most külön intézményeket létrehozni, és nem kapcsolódik bele a multilaterális e, intézmények munkájába, amelyek már léteznek. A kérdés, hogy a gazdasági témákat mértékben tudjuk majd megszólítani, úgy érzem, ezeket nem lehet kihagyni. A beruházási megállapodás, a mm, pénzgazdasági státusz, Kína bekapcsolása, a nemzetközi pénzügyi intézetek rendszerébe, tehát ezek mind olyan témák, amelyeket meg kell, hogy említsen a jelentés. Ami a kínai belpolitikát illeti, aggaszt bennünket az elnyomási hullám. Ez nem egy olyan fejlemény, amit mi elfogadhatunk, sem a civil szervezetekről szóló törvényt, sem a biztonsági törvényt nem fogadhatjuk el hiszen a biztonsági eh, törvény a társadalom összes rétegre kiterjedt, hiányos jogállamiság a polgárok és a vállalkozások számára is. Ezeket a kérdéseket mind-mind meg kell említenünk, és nem kell tartunk attól, hogy ezeket felvessük. Ha a Kína és a világ kérdését tekintem, akkor természetesen a kínai eh, vizeken a felmerülő problémák kérdése is eh, előkerül itt, politikai és nem katonai megoldást szeretnénk, és azt gondoljuk, hogy Kínának az észak-koreai konfliktus megoldásával is be kell kapcsolódnia. A jelentéstevő elmondta azt, hogy Kína és Oroszország között ez az új orientáció, a partnerség mit jelent, tehát nem lehet megtagadni a felek számára az együttműködést. Kérdés felmerül, hogy ez ellenünk irányul-e, vagy nyitottak-e Európa számára egyik-másik projektet, illetően az emberi jogok, további téma, az egyházakat fenyegetik nem csak a keresztényeket, hanem más vallásokat is elnyomnak ezt is meg kell, hogy említsük, cenzúrezzek az internetet, és külföldi eh, civil szervezeteket, belföldi civil szervezeteket is akadályoznak, és Tibetet is elnyomás alá helyezték. A kapcsolatok Tajvanna egy további téma. Itt lehet azt dicsérni, hogy eh, a kapcsolatok kialakultak, viszont sajnos az, hogy Kína megerősítette az egyik törvényét, katonai eszközökkel fenyeget. A Hongkong hiányzik nekem még az anyagból, fontos, hogy Hongkongot is megemlítsük. A fővégrehajtó megválasztását az elkövetkezendő években ebben még konfliktus adódhat és mind a két felet meg kell szólítani, fontos, hogy kompromisszum szülessen, és nem szabad a konfliktust erőszakos módon megoldani. Néhány módosított nyújtok majd ben, fontos, hogy ne legyünk szubjektívak, hanem objektívak a jelentésben, és így mutassuk be a témákat. Remélem, hogy ez egy jó jelentés lesz, hiszen ez a mandátum alatt az egyetlen ilyen jelentés foglalkozik majd Kínával. És 2020 meg kell mutassa majd azt, hogy hogyan nézzük a kapcsolatokat Kínával. Köszönöm. Van Bálen úr. Be reminded 10 minutes the high rep will be here. Yeah. perc múlva ide jön a főképviselő. Chair. Röviden leszek. Azt gondolom, hogy Bele kolléga egy nagyon jó jelentést készített, ez jó kiinduló pont. Annyit szeretnék elmondani, hogy fontos, hogy a kereskedelemre is jobban összpontosítsunk. Benne van az anyagban a kereskedelem, erősíteni kell a kapcsolatokat Kínával, eh, nem demokráciáról beszélünk, még csak eh, beletörekvő demokráciáról sincsen szó eh, Kína esetében. Nézzük meg Kínát, és nézzük meg, hogy az amerikai elnök mit lépett. Szóval fontos, hogy kereskedelemre fókuszáljunk. VT utak Kína, de fontos, hogy teljesítse a WTO standardjait. Itt pozitívan is fogalmazhatunk, illetve mindenféle politika-gazdasági megállapodásokba bevonhatjuk Kínát. És két dolog van, amit kicsit kiéleznék. Az első Hongkong. Hongkong autonóm terület, és az emberek nem választhatják meg a úgymond fő végrehajtót. Tehát fontos az, hogy a hongkongiak szavazhassanak erről a posztról, Tájvannak kapcsolatban elhangzott egy-két dolog, és azt gondolom, hogy a status quo érdemes támogatnunk, hiszen Kína rebellius tartományként tekinti Tájvánt, mi ezzel nem értünk egyet, de fontos, hogy a status quo fennmaradjon, illetve fontos, hogy legyenek pragmatikus megoldások a, a kereskedelmet átívelő kérdésekben. Tehát ezzel lehetne javítani egy jelentést, ami a kereskedelmet és gazdasági kapcsolatokat illeti. Meg kell néznünk azt, hogy a high-tech területen mi a helyzet. Kína, változik, nagyon érdekes high megoldásokra tér át. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kavin Mikke. Well, I've heard that... Hallottam, hogy az amerikaiak segítségével gyakorlunk most Kínára Oroszországra és így kell nyomást gyakorolnunk. Tehát ezzel a kínai-orosz kapcsolatokat erősítjük. Ehhez csak gratulálni eh, tudok. Mindent össze szeretnénk keverni. Köszönöm szépen. Milan Mon. Milan Mon úr, köszönöm szépen. Nagyon röviden. Én azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon fontos. A kínai kapcsolataink egészen uh, sürgetőek, az utóbbi húsz évben uh, rendkívül megnövekedett a fontosságuk. Nekem az a véleményem, hogy ez a jelentés egy kicsit túlságosan uh, óvatoskodó, visszahúzódó, és nem, kell, nem eléggé ambiciózus. Ebben a jelentésben pozitívabban kellene fogalmaznunk és ebből kifolyólag én azt hiszem, hogy a három első részre bekezdésre fektetném a hangsúlyt, az EU-Kína stratégiai partnerség és együttműködés több tartalmat, húst igény nyel. Ez túlságosan csontos jelenleg. Itt az ISDS-ről is beszélünk, de hát itt ez sokkal fontosabb kérdések vannak napirenden Kínával kapcsolatban. Két héttel ezelőtt volt egy csúcs találkozón Kínával. Kína rendkívül fontos szereplője ennek a multipoláris ország, világnak, és nem lehet három bekezdésre szorítani ezt a fontos részt. Tehát szerintem a jelentés nem eléggé ambiciózus, a vízió hiányzik belőle. Kína 500 millió embert húzott ki a szegénységből, és a középosztá egyre erősödik. Nem mondhatjuk azt, hogy egyre rosszabb az emberi jogi helyzet. A pozitívumokra is oda kell figyelnünk, hiszen Kína ebben az utóbbi 20 évben a legfontosabb szereplővé vált. Tehát ambiciózusabb, pozitívabb megközelítésre van szükség. És a kínai stratégiánk 28-ak vagyunk, ugye? Velünk szembe Kína áll, ahol 1 milliárd 300 millió ember ül. Most a transatlanti kontextus, ugye itt ez egy több pólusú világ, fontos, hogy jó kapcsolataink legyenek az Egyesült Államokkal, de Kínával is. Koordináljunk, beszéljünk az amerikaiakkal, próbáljunk meg minél szorosabban együttműködni. De nem tehetjük függővé az Egyesült Államok véleményétől a mi kínai kapcsolatainkat. Tehát erre inzisztálnék, mert ez egy fontos jelentés, és a parlamentnek meg kell felelnie ennek a nagy kihívásnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bosztinár úr. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy néppárti kollégám, kedves Milán Mon úrral egyetértek, hiszen itt egy EU-Kína stratégiai együttműködésről van szó. És ebben a kontextusban ennek sokkal kiegyensúlyozottabbnak, felrebbnek kell lennie, de főként pragmatikus megközelítése van szükség. Az EU stratégiája Kínával szemben ki kell, hogy aknázza ezeket a lehetőségeket. Aztán fontos az, hogy kimondjuk, hogy Kínában nagyok a környezetvédelmi problémák. De azért az LSI egy nagyon érdekes jelentést készített Lord Stern vezetésével, és ők abban a jelentésben vagy tanulmányban azt mondják, hogy azért a környezetvédelem területén is nagyon konzisztens előrelépéseket tapasztalhatunk Kína részéről. Ezt a London School of Economics mondja, nem én, ezt nem ö, hagyhatjuk figyelmen kívül. Két héttel ezelőtt itt voltak a kínai partnerek, és ekkor először Kína és, partna, és ö, Európa közösen fognak fellépni Párizsban a klímakonferencián. Kína most kötelező érvényű öm, öm, kötelezettségeket fog aláírni a környezetvédelem terén. Tehát fontos, hogy a Nemzetközi Fejlesztési Konferencián is hasonlóképpen lépjen majd fel Kína Addis Abebában, tehát ezek Európa és a globális céljaink szempontjából egyaránt igen-igen fontosak, és az EU, az EU és az IMF, valamint Kína és az IMF kapcsolata egyre inkább konvergál. Elképzelhető, hogy a idei évben a kínai valutát beveszik az IMF valutakosarába. Ez rendkívül fontos, ezt jelent, ebben a jelentésben is el kellene mondani. Ez releváns. Ami pedig a bilaterális megállapodást illeti, itt is fontos lenne elmondani azt, hogy mit szeretnénk, mit várunk ettől a bilaterális befektetési megállapodástól, hol vannak a vörös vonalaink, de ugyanakkor mit lehetne tenni annak érdekében, hogy tovább folytassuk a tárgyalásokat most a TTIP elfogadása után. Lehet, hogy önök tudják, lehet, hogy nem tudják, de az is lehet, hogy a kínaiak nem sokára részt fognak ebben venni, és az Egyesült Államok is részt vehet majd az ázsiai programokban, tehát itt is kialakulhatnak szabadkereskedelmi térségek. Nekünk úgy kellene prezentálnunk mindezt, hogy az értelmezhető legyen. Köszönöm, Bettini úr. Bettini úr. Nagyon röviden, mert kevés már az idő. Én inkább általánosabb megközelítéseket mondanék el, a kollégák is utaltak már erre, két gondolatom lenne. Az első az az, hogy Tibet kapcsán nagyon langyoska ez a megfogalmazás, ezt erősítenünk kellene. Vietnám kapcsán is ugyanezt mondom el, másodszorban pedig azt is fontos látni, hogy ezzel a dokumentummal Kínát olyan lépésekre bírjuk rá, amelyek a piac, valós piacgazdaság felé terelik ezt az országot. Én nem gondolom, hogy ez még így lenne, és ez egy nagy és fontos téma, amit meg kell velük tárgyalnunk. Half a, half a minute. You just wait for her. Half a minute. Ah, Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Elnök úr, rövidre fogom, mert sok minden elhangzott. Véleményem szerint a jelentés kicsit túl rövid, mert hogy nem foglalkozik a közös kihívásokkal. Azt szeretném elmondani, hogy amit Milán Mojn és Bosszinára kollégák az imént elmondtak, vagy jól ellen is megemlített, az világosá teszi, hogy sokkal erősebben kellene utalni a jelentésben a stratégiai partnerségre, vagy legalábbis a stratégiai kapcsolati hálóra, ahol is együtt kell működnünk. Az, ami Kínában történik 1,3 milliárd emberrel, az ő erőforrás felhasználásukkal, az agrár eszköz eszközfelhasználásukkal, az élelmiszer biztonságukkal, az emberi jogokkal, az sajnos számunkra sem lehet közömbös hogyha ebben Kína sikeres vagy sikertelen, annak közvetlen hatásai vannak az Európai Unióra és a mi azon képességünkre, hogy a jövőben Kínával partnerséget tartsunk fenn. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igazából a látószögünket kell megváltoztatnunk, és a munka során ezt kell figyelembe vennünk. Én tényleg úgy gondolom, hogy Kína stratégiai partnerünk. Lejárt az ideje. Nagyon örülök, már most előre, hogy jó lejnen hogyan fogja majd a módosító indítványait beterjeszteni, és akkor azt mondom, meg fogom nézni, mint egy minta példányát az eminens módosító indítványnak. Én csak azt akarom megkérdezni, hogy még egy pontot be lehetne venni a jelentésbe előadó úr, nevezetesen a tőzsde kérdése is szerepet játszik. Ugyanis ugyanis Kína itt eljátsza, hogy ő egy piacgazdaság, ugyanakkor a leg, legégetőbb piacgazdasági kérdéseket államilag akarja szabályozni. Aztán az egyéb témák, a biztonság, a katonai politika és a gazdaságpolitika, ezek együtt helyezendők egy stratégiai keretbe ugyanis mi azt a formáját a privát gazdaságnak, a magángazdaságnak és a vállalkozásnak, ami ott folyik, ezt nem igazán tudjuk megérteni talán Belder kolléga adott esetben erről is ejthet néhány szót a jelentésében. Belder kolléga a záró megjegyzéseire most röviden megkapja a lehetőséget, ugyanis Mogherini asszony már megérkezett. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm azokat az ötleteket, gondolatokat, amiket hallottam. Én ugyanis ebben a jelentésemben eh, én nem akartam gazdasági kérdésekkel foglalkozni, és az Európai Unió és Kína közötti gazdasági kapcsolatokkal. Sok mindent kihagytam. Így például az, Intának a hatáskörébe tartozó dolgokat kihagytam ebből a jelentésből. Köszönöm szépen az érdekes gondolatcserét, eszmecserét. Egy dolog azonban feltűnő volt számomra, Bosszináró kolléga már elment, de mindenképpen meglepő volt, hogy a London School of Economics nak a véleménye számára többet ad, mint a kínai források véleménye. Itt voltak kínai újságírók, akinek a cikket leszették egyszerűen az internetről. Úgy gondolom, hogy az EU-Kína kapcsolatokkal, kapcsolatos jelentéssel kapcsolatban mindenképpen fontos lenne, hogy a kínaiak maguk mit gondolnak erről a jelentésről, még hogyha kritikusan gondolkodnak is. Én ez, ezt tartanám a kiegyensúlyozott megfelelő megközelítésmódnak azt is fontos látni, hogy ők hogy néznek az Európai Unió, ő nekik mik az elvárásaik, Úgyhogy én a vakáció alatt tovább fogok dolgozni ezen a jelentésen, és várom az önök módosító indítványait. Herzlichen hát, Dank. Köszönöm szépen, Belder kolléga. Szeretnék köszönetet mondani önnek és mindannyiuknak. Nagyon jó nyári szünetet kínál. kívánok. A következő megbeszélésünkre augusztus 31-én kerül sor. Remélem akkor mindenki majd erővel telve tér vissza. Mindenkinek minden jót. Jó, szeretném látni a módosítóidat.